közeledéséhez és a transzparenciához. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Akkor ezzel lezárjuk az Ukrajnáról folytatott vitát, és következhetnek a szavazások. Az első... Madagaszkár indítványa hat indítványról fogunk szavazni. Név szerinti szavazás, kérem szépen mindenki vegye el a szavazókártyáját a közös indítványról fogunk először szavazni. A szokás megnyitom. Mindenkinek volt ideje leadni a szavazatát? Jó, a szavazást lezárom. Elfogadva. A következő hat indítvány Guantanamo-ról, a halálbüntetése kapcsolatos döntésről. Először ECR indítványáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig van egy közös indítvány, amelyet négy frakció nyújtott be, arról tájékoztattak, hogy visszavonták ezt. A hatos módosítóról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartaszkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene tartaszkodás elutasítva. Hármas bekezdésnél mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Verzsie asszony szeretne szót kérni. Kedves kollégák, elnézést kérek, hogy a szót kérek ebben a szavazásban. Azt szeretném megkérdezni, szeretném kérni, hogy a 9-es módosítót ne a 4-es bekezdéshez tegyük, hanem a 7-es, itt egy hiba következett be részünkről, mi hibáztunk. A 9-es módosító nem ide tartozik, a 12-es módosító elvileg okafogyattá válna, egy más témára vonatkozik. Köszönöm szépen, hogy tisztázta ezt a kérdést. Tehát a 12-es módosítóról a 4-es bekezdés kapcsolatban szavazunk. Név szerinti szavazás. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. Az eredmény elutasítva. 10-es módosító mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. Most jön a 9-es bekezdés, a 9-es módosító 7-es bekezdésnél mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 7-es bekezdésnél két részből áll a szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as bekezdés mellette ellene tartozkodás elfogadva, egyes módosító a B preambulum bekezdés után, mellette ellene tartozkodás elutasítva, C preambulum bekezdés kettes módosító mellette, ellene tartozkodás elutasítva, G preambulum bekezdés 11-es módosító mellette, ellene tartozkodás elutasítva. A preambul bekezdés két részben, H per 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, H per 2 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. A H preambul bekezdés után az hármas módosító mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, K preambulum bekezdés mellette ellene tartaszkodás. elfogadva, az L parambulum bekezdés után van a négyes módosító mellette ellene tartaszkodás. elutasítva, ugyanazután az ötös módosító mellette ellene tartaszkodás. elutasítva. Most pedig a teljes csomagról szavazhatunk, név szerint a szavazás megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadtuk. És végül szavaznunk kell az Ukrajna indítványról. Öt indítvány van, az első az S, S és T frakció mellett ellene tartózkodás elutasítva, most pedig a GUE indítványáról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig három frakció közös indítványa, népszerinti szavazás, a szavazás megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadva. Néhány